Pan przewodniczący! Az elnök. Please take a seat, colleagues. We just start. Foglaljanak helyet, kérem szépen. Elkezdjük az első kérdések óráját az Európai Parlamentben. In few seconds. Néhány másodpercen belül. posiedzenie. Az ülést ezennel megnyitom. Protokół wczorajszego posiedzenia i przyjęte teksty są... A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott dokumentumokat megkapták. Van ezzel kapcsolatban bármilyen fajta megjegyzés? Hogyha nincs, akkor elfogadtuk így a jegyzőkönyvet.